Guten, guten Morgen. Jó reggelt. Kezdjük el ismét a munkát. Szeretnék utalni a napirendre, milyen tolmácsolási nyelvek vannak, meg arra téne, hogy web tévén közvetítik az ülést 10 perce 9 után. Szeretnék vetni, hogy mennyibe kerül a tolmácsolás, ezért lenne jó, ha nem késnénk. Kezdjük pontosan az ülés. El is kezdjük, függetlenül attól, hogy ki van itt, ki nincs. Az elnöki közlendőket átugorjuk. Hármas napi rendelportnál tartunk. A halászati alap 2015-ös végrehajtásról szól, 13-as végrehajtásról a jelentés. Stehovski úra jelentéstevő. Kap, megkaptuk a munkaanyagot, Tomás parancsolja. Köszönöm. Elnök asszony csehül fog beszélni. Rád bych nejdříve tímto poděkoval panu Cardiffovi z Evropského účetní. Hölgyeim és uraim, mindenek előtt szeretném megköszönni Cardiff úrnak kiváló munkáját, és az egész szervezet kiváló munkáját. Ez a halászati alap akvakultúrában végrehajtott működésének minőségét értékelő jelentés. Az akvakultúra nagyon fontos téma, a jövőben is nagy figyelmet érdemel majd. Ugyanakkor, ahogy a számvevőszék jelentésében rámutatott, európai szinten nem mindig valósul meg ez a megcélzott végrehajtási szint. Az információkezelés és menedzsment monitoringja szerint sem nem járultunk hozzá elégséges mértékben az akvakultúra fejlesztéséhez, a halászati alap végrehajtásával. Több éve megfigyelhető ez, miközben a világ többi részén ez az ágazat nagy ütemben növekszik. A bizottság elfogadta az ISC által tett ajánlások jelentős részét. Én ugyanakkor úgy gondolom, hogy a gazdasági válság is jelentős tényező az akvakultúra nem megfelelő fejlődésében, és a finanszírozás sem elégséges, vagy Cardiff úr is megemlíte ezt. Például az Environment for Life program esetében is elmondható, nem mindig észszerű döntések születnek a projektek kiválasztásánál egyrészt, Másrészt, kicsit mint hogyha le akarnák tudni a dolgokat a tagállamok, és nem arra törekednek, hogy igazi hozzáadott érték szülessen. Támogatást kapnak olyan projektek is sok esetben, amelyek már korábban is kaptak finanszírozást, ilyen esetekben hozzáadott érték nem adódik az alapból nyújtott támogatásból ezért a bizottság által és a tagállamok által követett módszertanon változtatni kellene. Ezért tesszük fel a kérdést a bizottságnak, hogyan kívánják továbbvinni a programot, hogyan akarnak ö, szemléletváltást hozni a program végrehajtásában. Miképpen igyekszik a bizottság majd befolyással lenni a tagállamokra, annak érdekében, hogy ők is változtassanak hozzáállásukon, és ne úgy osztogassák a támogatásokat projektekre, hogyha, tehát ne, rossz minőségű projekteket ne támogassanak, csak azért, hogy letudják ebbeli kötelezettségüket. Figyeljenek oda a feltételek kielégítésére. Ellenkező esetben ez puszta pénzpazarlás, amely csak erősíti az Európa ellenességet az európai állampolgárok körében. Ezért tesszük fel határozottan kérdést a bizottságnak, mit tesznek ennek érdekében a jövőben, hogy elkerüljék ezeket a hibákat. Csehországban nemrégiben megjelent egy interjú az újságban. Kolin városánál épült egy vasúti híd, melyet részben Európai Uniós támogatásból építettek. Tehát semmiféle forgalom nem, nem megy át ezen a hídon, ott építették, ahol semmi értelme. Ez egy friss példa arra, hogy európaiak sokszor nem megfelelően kerülnek kiválasztásra, sokszor haszontalan dolgokra költjük a pénzt. Ezért kezdem a bizottságtól megint, hogyan tervezik számon kérni a tagállamoktól a halászati alapból elköltött pénzek útját, olyan támogatásokat, amelyek rossz adatokon alapuló, nem megfelelő döntések alapján kerültek kiosztásra. Köszönöm.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 a mezőgazdaság, az akvakultúra fenntartható voltának fenntartása 1,3 millió tonna halat állítunk elő, hiszen a hagyományos halfogás mennyisége csökkent, a nyílt vizeken, ezért az akvakultúra jelentősége nőtt. Több mint 400 millió euróval támogatta a közös halászati alap az akvakultúrát, és természetesen az akvakultúra hatékonyságát vizsgáltuk. A legtöbb beruházás a termelő beruházásként működik Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Románia és Olaszország használtak fel releváns mennyiségű pénzt az akvakultúra támogatására a Európai Halászati Alapból. Mely 60 projektet vizsgáltunk meg. Az IFF nem nyújtott kellő támogatást a fenntartható akvakultúra támogatásához, erre az eredményre jutottunk. Ez nagyon sajnálatos, különösen figyelembe véve azt, hogy a nyílt vízi halászat egyre kevesebb halt termel ki. Az EU szinten négy fő kérdésre hívtuk fel a figyelmet. Egyrészt a szakpolitikai keret nem volt kelléképpen világos az akvakultúra tekintetében. Másodszorban a bizottság a környezetvédelmi kérdésekben nem adott elég iránymutatást. Harmadsorban az adatok feldolgozásában sok hibát láttunk, negyedsorban pedig a bizottság viszonylag kevés tájékoztatást kapott az akvakulturális pénzek felhasználásáról a tagállamokban. Ez az értékelést is nehezebbé tette. On the design and implementation at the member state level and the a tagállami és a projekt szinten, ahol a végrehajtás történt, öt kérdésre világít rá jelentésünk. Minden meglátogatott tagállamban hiányzott az akvakultúra stratégia. Másodszorban a tengeri területtervezés sem volt kielégítő, és így a fenntartható akvakulturális tervezés sem volt elegendő a nemzeti stratégiai tervek, amelyek a célokat kellett volna, hogy megfogalmazzák a közös halászati politika keretein belül, nem fogalmaztak meg kellő célokat az akvakultúra és az akvakulturális források tekintetében. Negyed sorban um, a környezetvédelmi szempontokat nem, nem vették figyelembe, végezetül pedig egy-két komoly hiba mutatkozott a tagállamok jelentéstételében. Összességében ezen következtetések alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a value for money uh, ért, célját nem értük el. Az akvakulturális támogatások során az új és innovatív projektek nem jutottak uh, szerephez, um, és um, ahogyan az előadójuk éppen most mondtam, nem történt bár szabályszegés, de felmerül a kérdés, hogy valóban európai támogatásra volt szüksége ezeknek a projekteknek, vagy sem. Külön fontos felismerés az, hogy a tervezett termelékenységi növekedés csupán a 30 projekt közül háromban értékel. A 30 projekt közül, amelyet meglátogattunk. Persze hivatkoztak a pénzügyi válságra, hivatkoztak arra, hogy széllel szemben nehéz hát mit is csinálni? Termelni, előállítani. Végezetül pedig a meglátogatott projektek feléről lehetett azt mondani, hogy a good value for money értékének megfeleltek. Gyakran túlzó beruházásokat gyakoroltak, hajtottak végre. Például a 35 projekt közül 5-ben szélsőséges volt a közfinanszírozás aránya a magán finanszírozáshoz képest. Ennek fényében egy sor ajánlást készítettünk el, éppen a hiányosságokra hivatkozva. Az ajánlásaink kat a szemvevőszék részéről gyakran megtesszük programok kapcsán, de talán érdemes volna az Európai Bizottság válaszáról beszélni ebben a közegben. Tudjuk, hogy a bizottság különböző ajánlásainkra reagált, Azonban az új halászati politika, illetve a éves pénzügyi keretről szóló szabályozók célirányosabb pénzfelhasználást irányoznak elő, és specifikus finanszírozást irányoznak elő, tehát mindenképpen pozitív változást tapasztalunk. Ajánlásunk éppen ezekre a szabályokra vonatkoztak, és természetesen bevett gyakorlata a számvevőszéknek, hogy megvizsgáljuk, hogy ajánlásainkat hogyan fontolta meg és valósította meg a bizottság. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm a jelentéstevő munkáját. Jelzem persze, hogy ez a számbabészek munkájának csak egy részét képezi, és a szakértők mellettem ülnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a bemutatót. Természetesen először önnek kellett volna megkapnia a szót, tisztelt számvevő, elnézést kérek, összekevertem, azt hittem, hogy már bemutattuk a jelentést, de még nem. Még egyszer elnézést kérek. Mindazok alapján, amit itt hallottunk, az a benyomásom alakult ki, kérdezem a bizottságot, hogy a halászati alapban túl sok pénz van. Ezért tehát én a Ládó urat a bizottság részéről kérem, hogy kommentálja ezeket az észrevételeket. Um, me... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Talán azzal kezdeném, hogy tisztáznám, hogyan is látjuk ezt a, ezt a témát, ezt a kérdést, mert felvetett a képviselő. Ami a gazdasági válság hatását illeti, illetve az Európai Unió nem tudta növelni a mezőgazdasági termelést az elmúlt évtizedben. És véleményünk szerint a gazdasági válság egyike azoknak a tényezőknek, amelyek ö, ö, megakadályozták az akvakultúra megfelelő fejlődését. Nem az egyetlen tényező, de mindenképpen negatív hatással volt ez az akvakultúra. Tehát, ahogy mondtam, ez, ez az egyik tényező azok közül, amely az akvakultúra megfelelő irányú fejlődését megakadályozza. Akárhogy is nézzük, tisztelt elnök azt, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy utaljunk a bizottság utolsó jelentésére, amely az akvakultúrával foglalkozott Európában. Ehhez képest pozitív a tendencia, ha nem is az általános outputban, de azt mondhatjuk, hogy a, versenyképesség területén, illetve a termelékenység területén pozitív fejlemények tapasztható, tapasztalhatóak. Viszonylag jó hír az az elmúlt időszakból, hogy bár a rendszer nem hozott a termelésben növekedést az akvakultúra területén, mégis azt mondhatjuk, hogy a versenyképességet növelte, illetve a profitabilitást is. Ez azt jelenti, hogy van itt azért némi reménysugár, vannak pozitív elemek. Visszatérve a számvevőszék jelentésére, hadd mondjam el, tisztelt elnök asszony, hogy osztjuk a következtetését a számvevőszéknek, és igazából nem is okoz ez számunkra megrepetést. Hiszen az akvakultúra ágazatának nyomon követése során mi is ugyan ezekre a következtetésekre jutottunk. Tehát nagyjából egyetértünk velük. Mit is tehetünk, mi tettünk. Nos, korrektív intézkedéseket, kigazító intézkedéseket hoz, hozhatunk, hozhattunk. 2013 és 2014 között nyilvánvalóvá váltak a bizonyítékok. Itt két lehetőségünk nyílt. Ez pedig az új strukturális eszköz, amely támogatást nyújt az akvakultúra számára. Ez egy tökéletes lehetőség volt arra, hogy korrektív intézkedéseket hozunk. Nézzük, hogy mit is tettünk. Hadd mondjam el, hogy a bizottság elég bátor javaslatokat tette ebben a tekintetben, és nagyjából azt mondhatjuk, hogy a társjogalkotók támogatták ezt a, ezt a gondolatot, ezt a javaslatot. Tehát megszületett egy új keret, amelyet jóvá hagytak a társjogalkotók, tehát nem is olyan régen a jogalkotók úgy döntöttek, hogy ez a helyes út. Véleményünk szerint ez segíteni fog a számvevőszék által ö, felvetett problémák orvoslására. Először is el kell ismernünk, hogy az akvakultúra finanszírozása Európában ö, nem volt feltételekhez kötve, ugye közös igazgatás területe alá esik ez, a, ez az ágazat, tehát a bizottság nem mondhatja azt, hogy e, egy-egy tagállam bizonyos projektet finanszírozza, vagy nem. Tehát korlátozott lehetőségei vannak a bizottságnak arra, hogy beleszóljon az ügyekbe, mivel a struktúrás alapok közös e, igazgatás alá esnek. Mindemellett az akvakultúra finanszírozása nagyon sok esetben nem volt eléggé szelektív, illetve nem szűrte ki a rossz projekteket, vagy nem kellő mértékben, és, ami nagyon lényeges, tisztelt elnök asszony, potenciálisan jó beruházások nem valósultak meg a rendszerben, azért, mert bizonytalanság uralta azt, hogy a környezetvédelmi jogalkotás mit hagy lehetővé, és mit nem. Ez tehát bizonytalanságot szült, és ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. Nézzük, hogy mit tettünk, illetve a társjogalkotók milyen döntést hoztak egyetértésben a bizottsággal. Nos, alapvetően első ízben egy új fejezet született az ISP-ben, amely politikai iránymutatást ad az akvakultúrára vonatkozóan, ez egy új dolog. Az akvakultúrában történő beruházások legitimek voltak eddig is az adott politikai ágazaton belül, most azonban kötelező érvényű alapelvek születtek, tehát egy új fejezet van a rendeletben, amely lefekteti ezeket az alapelveket. Ezt rendkívül fontosnak tartom, hiszen első ízben ezek kötelező érvényűvé váltak a tagállamok számára. Ami az IMMV az új strukturális alapokat érinti, itt is ex ante kondicionalitás érvényesül, és ez eddig nem volt. Egyetértünk a szemvevőszékkel abban, hogy az akvakultúra finanszírozása nem volt feltételhez kötött eddig, tehát a tagállamok majdnem mindent finanszíroztak, anélkül, hogy kiszűrték volna a rossz projekteket. Most az operatív programokban a tagállamok csak akkor férnek hozzá az akvakultúra támogatására szánt összegekhez, hogyha van stratégiai tervük, és ebben a tervben két fő dolog történik először is. A tagállamoknak el kell végezniük a házi feladatokat, tehát a beruházás nemzeti korlátait el kell hárítaniuk, illetve olyan módon kell eljárniuk, hogy a partmenti területeket szervezette formában irányítsák, és így egy fenntartható akvakultúrát hozzanak létre. Eddig hiányzott ez az integrált irányítás, és ezért nagyon sok beruházás nem valósult meg. Tehát ez egy nagyon fontos újdonság. Aztán van még valami, a tagállamoknak meg kell határozniuk, hogy hogyan kívánják megvalósítani az Európai Uniós prioritásokat, amelyek egyértelműen benne vannak az új jogi keretben. Tehát itt a kérdés a következő. Most először van egy olyan rendszer, amely feltételekhez köti a lehívható forrásokat, tehát egy ex ante kondicionalitás érvényesül. a tagállamoknak előzetes formában meg kell tervezniük a projekteket, prioritásokat kell felállítaniuk, illetve a nemzeti kompetenciába tartozó problémás kérdéseket meg kell oldaniuk, eddig a fenntartató fejlődést ezek akadályozták. Itt nem csak a partmenti irányításra gondolok, hanem a nagymértékű administratív terhekre is, nagyon sok tagállam esetében ez volt a legnagyobb akadálya az akvakultúra fenntartható fejlődésének. Tehát most már ezeket sikerült megoldani, és az ex ante kondicionalitás rendszerében kezelni. A bizottság feladata az, hogy felügyelje ezen projektek megvalósulását, illetve minőséget ellenőrizze. Mindemellett nagyon fontosnak tartjuk azt is, és már utaltam korábban arra, hogy a bizonytalanság miatt ugye nem volt egyértelmű, hogy a környezetvédelmi jogszabályok hogyan érvényesülnek, Például, hogy a Natura 2000-re mennyire kompatibilis az akvakultúra, tehát eddig nem kaptunk választ ezekre a kérdésekre, és ezért most a bizottság iránymutatást fektetett le a Környezetvédelmi Főigazgatóságon dolgozó kollégákkal együtt, tehát meghatározzák azt, hogy a Natura 2000 fényében az akvakultúra területén történő projektek hogyan valósulhatnak meg. Így tehát a kétségeket eloszlathatjuk, és olyan feltételeket szabhatunk, amelyek bizonyosságot hoznak a befektetők számára, így egyértelműen látszik, hogy a környezetvédelmi jogszabályokkal mi az, ami összeegyeztethető, és mi az, ami nem. Ami pedig a strukturális alapokat illeti, három nagyon fontos mechanizmus van itt is, tisztelt elnök asszony. Először is az akvakultúra finanszírozása, illetve más halászati projektek finanszírozása most első alkalommal az Európai Uniós célkitűzések fényében fogalmazódik meg. Tehát megvannak az EU-s prioritások, ez pedig azt jelenti, hogy a hosszú távú prioritások alapján struktúráljuk ezeket a beruházásokat. Ez egy új dolog. Másodszorban egy teljesítmény alapú keretet hoztunk létre. Mit is jelent ez? lehet, hogy majd 2018-ban plusz forrásokat biztosíthatunk azoknak, akik jól elvégezték a munkájukat. Ez tehát egy ösztönző rendszer. A jó akvakultúra tervezés eredményeképpen további forrásokat folyósítunk. Ezen kívül van egy értékelési rendszer, olyan mutatók alapján működik ez, amelyek jobb nyomonkövetést tesznek lehetővé, mint eddig. Tehát, ahogy mondtam, tudjuk, hogy vannak problémák, eh, most azonban célzott eh, mutatók állnak rendelkezésünkre, és az akvakultúrában történő fejleményeket a, nyomon tudjuk követni. És végül, de nem utolsó sorban, egy javaslatot kívánunk benyújtani az adatgyűjtéssel kapcsolatban. Az egész közös halászati politikában nagyon fontos, hogy adatokat gyűjtsünk, és megfelelő tudományos alapú döntéseket hozunk, illetve a felügyeletet is biztosítsuk. Ehhez megfelelő statisztikára van szükség, csak így lehet jobban nyomon követni a fejleményeket, tehát ez egy új következmény, egy következtetés, eddig nem volt kellő mértékű statisztika, nem állt rendelkezésünkre, és most az együttdöntés keretében az adatgyűjtést, a statisztikát is nagyon fontosnak tartjuk, így tehát a nyomonkövetés jobban megvalósulhat, mint eddig. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Most, ahogy szokott, következik itt van egy kritikus jelentés az asztalon, és azt mondjuk megint, na hát milyen kiváló munkát végeztünk megint. Hát tíz évvel ezelőtt jobb lett volna, hogyha ezt megírtuk volna, ám köszönet mégis érte. Örülök, egyáltalán léptek. Tehát azon gondolkoztam végig, hogy hogy reagálnának erre a választóim, az adófizetők választók közöttemben, ha ezt olvasnák. Eddig mi volt akkor a helyzet, mondanák, olvasván ezt a jelentést hogy 50%-a a befektetés beruházásoknak hozzáadott érték nélkül valósult meg. Hát ez eléggé nyomasztó dolog. Milyen végkövetkeztetést lehet ebből levonni? Merül fel a kérdés. Eddig így mindenféle következmények nélkül ment a dolog. Ez is az önmagában fájdalmas. Hát köszönöm a választ. Well, I think that in terms of action... Úgy gondolom, hogy a cselekvések szintjén tapasztalatom alapján hadd mondjam azt, hogy egy dolgot megtettünk, most jön a második lépés. Egyik dolog, hogy meg, meg, kézbe veszük megfelelő eszközöket. Most pedig a gyakorlatban kell ezeket alkalmazni. Ha megnézzük azokat az eszközöket, amelyeket a, a bizottság, illetve hát általában a társ jogalkotók ö, kézbe vettek és alkalmazásba vettek, azt mondhatjuk, ezek láttam, hogy végre vannak erős eszközök a kezünkben. Egyszerű példával ezek képzeljék el, hogy a tagállamok elkészítik az operatív programjaikat, a strukturális alapokból támogatva a halászatot. Ha a tagállam egy nagyon rosszul végig gondolt tervel elő, anélkül, hogy világos prioritásokat fogalmazna meg és leküzdeni a szűk keresztmetszeteket, és a bizottság mondjuk elfogadná ezt az OP-t így, ahogy van, akkor ugye egy eszköz nem megfelelően alkalmaztunk volna. Most viszont már a végrehajtási szakaszban, hogyha a nemzeti államigazgatás és a bizottság jelez valami problémát az OP aláírásakor, akkor komolyan lehet ezeket az eszközöket venni, és lehet őket teljes mértékben alkalmazni. Tehát a társ jogalkotók elfogadtak bizonyos eszközöket, ezeket érvénybe helyezték, és most alkalmazni kell őket. Méghozzá megfelelően. Erről kell gondoskodni. Akkor ezt a jogot, amelyet bírunk, most alkalmazni kell. Eddig nem alkalmaztuk ezek szerint. Liberacki kollégája szó most. Köszönöm szépen, elnök asszony meghallgattam a bizottság válaszait, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy-két alapvető kérdés merült fel bennem. Lássuk. Először is arról hallottunk, hogy a tagállamok a halászati alapból származó pénzeszközöket ezeket nem célirányosan használják fel. Azonban nem kapta magyarázatot arra, hogy a bizottság miért engedélyezte ezt 7 éven keresztül számukra. Nem gondolhatjuk, hogy a bizottság teljesen eszköztelen lett volna. Márpedig, hogyha eszköztelen volt, akkor miért nem ragadott meg senki sem egy kezdeményezést, hogy a bizottságot helyzetbe hozza? hiszen a jogszabályok kezdeményezésének kizárólagos jogköre a bizottságot illeti. Erre a kérdésre nem kaptam választ. Azt is hallottuk, hogy a tagállamok az operatív programok számára egy pénzügyi tervet kell, hogy kialakítsanak, ám ennek a tervidőszaknak a kezdete 2014. január 1. Ám ma január 21-e van, de egy évvel később, 2015-ben és mindig az előkészítés fázisban vagyunk még. És <clears throat> ahelyett, hogy megterveznénk a dolgokat, egyszerre csak kapkodva fogják kifizetni a pénzeket. Kérdezem tehát, hogy hogyan számolják el azokat a pénzeszközöket, amelyeket ideig kifizettek. Ezen felül. Ahelyett, hogy akvakulturális intézkedéseket, eh, beruházásokat támogattak volna, a semmibe vezető erdei bicikli utakkal eh, húzták tele az erdőket. Eh, egyszerűen nem jól használták fel a pénzeszközöket. Nagyon hálás volnék, hogyha a bizottság erre konkrét kérdésre konkrét választ adna. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más nem kéri a szót. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy természetesen a halászati szakbizottságot is meghívtuk a jelentés eh, bemutatására, és igen, igen, fájlaljuk, hogy senki nem jött el. Bizottság. Okay. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első kérdésre azt mondhatom, nagyon általános volt ez a kérdés, tehát általános választ fogok adni. Hogyha az ön által felvetett problémát részletesebben is ismerem, akkor részletesebb választ tudok adni. Hogyha tehát az akvakultúrára előirányzott pénzt máshol használták föl, akkor két dolog történhet. Egyrészt az alapokat reprogramozták, átprogramozták, és akkor ezzel semmi hiba nincsen, hogyha ezt engedélyezték. A strukturális alapokban van lehetőség az úgynevezett reprogramming, azaz a más célokra, más program keretén belül való pénzfelhasználásra. Mondjuk, hogyha a magánágazat nem akar beruházni, vagy nem, nem rukkol elő projektekkel, akkor a periódus végén, a programperiódus végén azt mondhatja, kérelmezhető, hogy átprogramozom ezeket a pénzeket teljesen legitim, minél konkrétabban látom persze a problémát, annál konkrétabb választ tudok adni. Ez az egyik szenárió, ez az egyik lehetőség, tehát, hogy az egyes tagállamokban hiányzik a kereslet, és ezért átprogramozzák, átpántlikázzák az alapokat. Hogyha van egy olyan alap, ahol nincsen beruházási igény, akkor érdemes a pénzeket máshova átcsoportosítani. Ám hogyha egy pántlikázott pénzmennyiséget jogtalanul használtak fel más célra, akkor ez egy probléma, és a megosztott igazgatás elve alatt a, bi- a tagállamoknak kell ezt ellenőrizniük, de hát végezetül pedig a kifizetési kérelmet nyújtják be a tagállami hatóságok a bizottságoknak. Hogyha azonban ez a payment claim, ez a kifizetési kérelem nem felel meg a céloknak, melyek a projektben kerültek körvonalazásra, akkor a jogsértés esete áll fenn minden következménnyel, amely ezzel járhat. Még egyszer mondom, hogy ha konkrét esetekkelről tájékoztat, akkor szívesen beszámolok, megvizsgálom ezeket. Általánosságban e két esetet tudom megkülönböztetni, az átprogramozás kérdését, vagy a jog, jogtalanság kérdését. Ami pedig az idei, a mai dátumot illeti, valóban ez sajnálatos, azonban a késedelem oka az, hogy a strukturális alapok elfogadásának folyamata késedelmet szenvedett két oknál fogva. Egyrészt, mint tudják, a halászati alap, bár ez egy viszonylag kicsi alap, fennállása óra során először az öt alap egyikévé vált, azaz az öt alap közé tartozik már, és ilyen módon a Common Provisions Regulation, tehát az alapok kezelésére vonatkozó közös rendelet vonatkozik a halászati alapra is. Ez pedig eh, késedelemhez vezetett. Mind a három, old, a három oldalú tárgyalásokban, a trialógusban a többi alap tárgyalása késedelmet szenvedett, és ezért csak múlt év márciusában sikerült elfogadni ezt az alapot. Tehát azért fogadtuk el későbben, mint az új strukturális politika hatályba lépésének időpontja, mert együtt döntési folyamatban volt ez, nem tudom ezt pontosabban elmagyarázni. Azóta, hogy megszületett a döntés, persze igyekszünk felgyorsítani a folyamatot, és azt reméljük, hogy még az idei év első felében az legtöbb tervet sikerül elfogadni. Mindenképpen ki szeretnénk hangsúlyozni a bizottság részéről, hogy a támogatható beruházásokról tudunk, hiszen a támogathatóság feltételei teljesen világosan meglettek határozva a kiírásokban, azaz a tagállamok már elkezdhetik a beruházásokat, nem kell megtorpanni, nem kell várni a beruházások megkezdésével, amíg az alapokból a pénzeszközök lehívhatóak, hiszen a támogathatóság eh, kritériumai világosak, eh, nem arról van szó, tehát még egyszer mondom, hogy a teljes beruházási munka megfeneklett, megreket volna. Az a tény tehát, hogy az operatív programok a hatályba lépés első napján nem kezdenek, nem lépnek működésbe, ugye az új 7 éves pénzügyi tervidőszak időszakában, időszakra beszélünk, Egyébként a 2017-2013-as időszakban is így volt. Ez voltak olyan operatív programok, amelyeket sajnálatos módon csupán 2008-ban fogadtak el, és 2009-től lehetett lehívni a pénzeket. Mondom, sajnálatos ez, de semmiképpen sem kivételes az, hogy késedelmet szenved az operatív programok elfogadása, de még egyszer mondom, ez egy 7 éves időszak, az N plusz 2, vagy akár az N plusz 3 finanszírozási elv érvényesül, azaz tehát még kellő idő a rendelkezésre ahhoz, hogy a közösségi forrásokból származó eszközöket jól használjuk fel. Danke. Ähm, Parancsoljon az uram. Köszönöm szépen, ha megengedik. Kicsit konkrétabban formálom a kérdést Liberácki képviselőtársam egy, egy másik kérdést tett fel, ő azt kérdezte, hogy mit teszünk azzal a tagállammal, amely nem a szabályoknak megfelelően használta fel a pénzeszközöket. Vajon valamiféle szankciót vezetünk be ezzel a tagállammal szemben, és ha igen, milyen típusú büntetést rovunk ki rá? A mai vita során az első kérdés, amit fel kell tegyünk, hogy van-e értelme e- ennek az alapnak? van-e értelme fenntartani egy olyan alapot, amely ilyen, ilyen szabálytalanságokat, ilyen inkonzisztens végrehajtást mutat fel. Lehet, hogy másképp kéne megszervezni ezt a forrást más alapban. Tehát ez az elsődleges kérdés, mert szükség van-e független különálló alapra. A bizottsághoz fordulok, és aztán a számbevőszék képviselője kapja meg a szót. Köszönöm. A kérdés, hogy egy másik alapba kéne szervezni ezt a támogatást, a jövőre vonatkozó nagyon helyén való vita lehet. A társjogalkotók döntöttek úgy annak idején, hogy egy különálló, konkrét alapban kap támogatás a halászat. A bizottság tehát nem kapott felhatalmazást ennek megkérdőjelezésre. Más kérdés, hogy elkezdhetjük a vitát a strukturális alap 2000 21-es időszakra vonatkozó szervezésére, és akkor meg lehet kérdezni, hogy az afakultúra benne legyen-e vagy sem, itt legyen regionális alapban, vagy egy mezőgazdasági alapban legyen ez ennek a helye. Tehát ez a jövőbeli perspektíva, a 2021-es utáni, 21 év utáni perspektívára vonatkozó vita kell legyen. Ám a most érvényben levő keretet jó, elfogadták és jóvá hagyták a társjogalkotók, úgyhogy értékelhetjük ezt az ő szándékok szerint valónak. Cardiff úr, parancsol. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, azt hiszem, hogy válaszképpen talán azt kell mondanom, hogy hét évente egyszer van egy olyan időszak, amikor reménykedhetünk. És ez a mostani időszak. Az operatív programokat most veszük fontolóra, tehát a bizottság számára ez az a pillanat, amikor a legnagyobb hatalommal rendelkezik, hiszen amikor a programokat jóvá hagyják, akkor már a tagállamoknál van a labda, most azonban lehetősége van a bizottságnak arra, hogy ragaszkodjon ahhoz és meggyőződjön arról, hogy a projekteket, a programokat úgy alakítják ki, hogy azok támogassák a közös halászati politika célkitűzéseit. Tehát ez az a pillanat, ahol a bizottságnak hatalma van. Ezt meg kell ragadni. A berichterstatter nochmal. Tamás, bitte. Lezárásként megint az elempőstövő Tamás parancsolj. Ja, opravdu, moc krát Köszönöm. Köszönöm Kárdi Fúrnak és csapatának, valamint az Európai Bizottságnak ezt a mai vitát. Szerintem nagyon üdvözlendő és szükséges vita volt ez, bár az lehet a benyomásuk, hogy túlzottan kritikusak vagyunk az, a múltban elkövetett hibák kapcsán, mégis nagyon fontos, hogy ezeket feltárjuk, annak érdekében, hogy jövőben elkerülhetők legyenek. Én erősen hiszek abban, hogy egy kritikus módszertan és, és látásmód az önök részéről javítja, javítaná a helyzetet, és ha itt leszünk én és vagy kollégáim hét év múlva, akkor reméljük, hogy kevesebb ilyen rendkívüli jelentésre lesz szükség a halászat, a politika és az ember az akvakultúra tárgyában, és ö, megfelelünk annak a bizalomnak, amelyet a választók helyeztek belénk a e célok elérés érdekében. Ja. Jó. Köszönöm az eszmecserét és a bizottság állásfoglalását, valamint a szemvőszék jelentését ennek összefoglalóját. Hát a remény hal meg utoljára. Reméljük, hogy az auditból olyan intézkedések adódnak, és, és akkor majd ezekkel foglalkozunk néhány év múlva, és szívesen tesszük majd. Következő a négyes meg az ötös napi pontot egyszerre tárgyaljuk. Két üzemlet átfogó tájjelentést fogunk taglalni, az audit rendszer hiányosságairól, azokban adódó hézagokból, a számbevőszék jelentése szerint, és ebből adódó pénzügyi kockázatokról fogunk beszélni. Mind a két ünnep landscape jelentés azért kapta ezt a nevet, mert az Európai Unió struktúráról és azon belül feladatrendszerünkről átfogó képet kínál. Az egyik az átfogó szerkezetről szól, a másik sokkal inkább az EU költségvetéssel közvetlenül kapcsolódó témákról ad egy átfogó feltáró jelentést, azokról a témákról, amelyek, számből, amely a mi szakbizottságunk asztalá tartoznak, ezért üdvözlöm külön Cardiff urat, az audit hiányokkal foglalkozó szakembert, és a pénzügyi kockázatokkal foglalkozó szakembert, Latbus urat, Köszönjük a számvőszéknek ezt jelentést, nagyon hasznos és szükségszerű eszköz ez. Megadom a két szakértőnek a szót, először Cardiff úr parancsoljon. Köszönöm szépen, állnak asszony. Az Európai Számvevőszék által készített tájjelentés, vagy landscape review, talán újdonság lehet egyesek számára önök közül, E jelentés típusnak a célja, hogy nem konkrét, már-már forenzikus, viz, analitikus vizsgálatot adjon egy-egy pontról, hanem magasabb szintről tekinti át madártávlatból az audit kérdéseket, és fogalmaz meg ajánlásokat. A cél az is, hogy a szakpolitika készítői, az audit közösség számára végezzünk felmérés arról, hogy mennyire valósul meg a számon kérhetőség. Bizony, láttak már, látták már ezt a jelentést önek közül többen, úgyhogy csak gyorsan szaladnék át rajta az EU számon kérhetőségi rendszere. Első pillantásra egyszerűnek tűnhet. A fő szereplők a bizottság, az Európai Parlament, a kiadásokat ellenőrzi és az Európai Számvőszék egy független audit vizsgálatot végez ezen tranzakciók felett. Ám az Európai Unióban nem egyszerűek a dolgok, mint tudjuk. A bizottság csak egy aktor ebben a rendszerben, és a kiadási készség és a jogalkotási és szabályozási hatóság hatáskörök alkalmazása tekintetében nagyon bonyolult a számban kérhetőségi rendszer, ebben önök az Európai Parlamenti szerepet kapnak, de a tanács is, annak különféle konfigurációi, Lisszabon óta a nemzeti parlamentek is szerepet kaptak, 9 vagy 10 ezer önkormányzat is ide sorolható, és hát ezt persze nem csak a képviselők, hanem az állampolgárok, is akikből több mint 500 millió van. Úgyhogy ez azért csak azt húzza, húzza alá, hogy mennyire rendkívül összetett és bonyolult ez a rendszer. És az Európai Számbevőszék csak az egyik szereplője mindennek. Ez, a számonkérhetőségi rendszer már egy külön iparágként működik, annyira bonyolult, és persze vannak átfedések és hiányok ebben a rendkívül bonyolult mechanizmusban, és a Landscape Review címe éppen az, hogy ezeket feltárja. A konkrét kérdések, amelyekkel foglalkozunk, az európai intézményekkel összefüggésben, az, hogy mi, az Európa, mi van benne és mi van kívül az európai struktúrában, illetve azon kívül, egyes struktúrák ugyan közel állnak az Európai Unióhoz, mégsem fedi le őket a szerződések hatája, felmerül a kérdés ki, miért felelős a végrehajtó ág ö, egyes elemei mely funkciókért felelősek, kinek kell, hogy feleljenek, mindig a parlamentnek? Nem. Sokszor más struktúrák és testületek kérhetik számon a működést. A, vajon az audit mandátum erőse, kit illet, és vajon az auditor hatóság jelente a parlamentnek egyes európai testületeknél tudnék nem ez a helyzet. We looked at the reasons also for these. Uh, Megnéztük, mik az okok e kérdések mögött. Voltak éppen a külön széttartó számon kérhető struktúrák az okai a széttartó audi struktúráknak, és ebből adódik annak a sokfélesége, ahogy az Európai Unió működik. Egyes tevékenységén koordináltak, itt az EU, mint koordinátor felelős, ám a végrehajtás meg a döntéshozata konkrétan tagállami szinten történik. Például a 2020-as stratégia végrehajtása, a gazdasági és államáztatási koordináció, a fiscal compact, a, a szemeszter esetében. Ezek mind-mind olyan példák, ahol az európai intézmények mélyen benne vannak az eredményekben, ám a tagállamok hagyják végre ezeket, és eléggé fragmentált így módon a parlament részéről, meg más európai intézmények részéről az ellenőrzés. Aztán vannak, mint a Schengen, az Eurózóna, ilyen konfigurációk, ahol Európa sem egységes entitás egy-egy projektet lefedve, úgyhogy ez is bonyolultá teszi a számon keretülő struktúrákat. A harmadik országokkal való partneri viszonyok, a magánszférával való partnerség is már-már testre szabott számon és struktúrával bírnak. Ezek az melyik nagyon gyenge, kevéssé lát, be, látunk bele, vagy az EP abba, hogy hogyan költik el a pénzeket. Ezért az Európai Unió sajátságaiból adódik az, hogy az Európai Unió működésének többféle szintje, többféle vetülete van audit szempontból is. Ezeket a kockátok azonban lehet csökkenteni. Tudnék, az egész bonyodalmat tovább sűrűsította a pénzügyi válság. Amire ugye válaszok születtek, de most a válság egy kicsit lenyugvóban van, talán ideje felmérni mit hagytunk magunk mögött. Ugye nagyon gyorsan felállítottunk új struktúrákat a, a, a válságra valóki válaszként, nem kérdés, hogy ezen új struktúrákban az audit hatékonyan valósul-e meg. Valószínűleg nem mindig és mindenhol. Érdemes tehát most végig gondolni ezek mikéntjét. Ők úgy láttuk, hogy öt fő témán kell elgondolkoznunk. Öt fő pályája van a gondolkozásnak. Először is a kollaboratív vizsgálatok. Az Európai Parlament is, meg a számvevőszék is bír lehetőségekkel arra, hogy növelje és szervesebbé tegye kapcsolatrendszerét az európai rendszerben levő partnereinkkel, más audit intézetekkel a mi részünkről, önök meg más parlamentekkel, megvizsgálva annak mikéntjét, hogyan lehet szorosabban együttműködni, annak érdekében, hogy a most fragmentált vizsgálat alá eső területeken, többféle szinten vizsgált területeken ezt a szétaprózódást kezelni tudjuk jobb együttműködéssel. Másodszorban a konzisztens rendszerek fontosságát kell végig gondoljuk. Sok esetben a parlament felé való számon kérhetőség nem racionális módon került megszervezésre, olyan okoknál fogva, amelyek lehet, hogy már nem is állnak fenn. Úgyhogy lehet, hogy ilyenkor lehetne ezeket konzisztens. Most lehetnek konzisztensebbé tenni. Jobb frontline vizsgálatokra van a szükség, tagállami szinten az EU költségvetés végrehajtásáról. Ezt ugye mindenki tudja, hát önök ezzel foglalkoznak nap, mint nap aztán jobban kéne koncentrálnunk a számon kérhetőségben az eredményekre. Tehát nem azt kell csak vizsgálni, hogy mit költöttek el és hogyan, hanem mit hozott ez a kiadás. A kollégám erről fog beszélni majdnem sokára. És aztán az audit átfedéseket kell csökkentenünk a veszélyekkel való jobb együttműködés révén. Mi lehet a jövő útja? Hát komplex helyzet ez, nincs egy csapás való megoldás. Talán a legfontosabb a jövőbeli struktúrák javításában, hogy a számon kérhetőség napirenden maradjon. Amikor új struktúrákat állítunk fel, vagy a régieket módosítunk, akkor az, az auditon túl a számon kérhetőség a parlament vagy a megfelelő testületek részéről feltétlenül legyen napirenden, a szakpolitika készítői folyamatosan tartsák ezt szem előtt, és ha új modelleket építünk, új intézményeket építünk, akkor a már létező számonkérhetősi modellekre támaszkodjunk. Próbáljuk az új számonkérhetősi modelleket elkerülni ott, ahol ezek nem megfelelőek, támaszkodjunk a régiekre, amennyiben lehet. Tehát az áttekintése a review fő módszertana az volt, hogy a számonkérhetőség legitimitás kérdéseit, szintjeit vizsgáltuk, alapelvekkel, hogy vezéreljék a munkánkat, amikor felülvizsgáljuk a rendszereket, különösen az új intézmények építésekor. E két elv jól érvényesül szerintünk. Szerintünk a számonkértőség azon a szinten kell történjen, ahol a végrehajtási döntés születik, ám a hatást, azt a szintet is figyelembe kell vegyük, ahol a hatás érzékelhető. A demokratikus legitimitás pedig összemérhető kell legyen a tagállam hatáskörének az EU szintre való átadásával. Köszönöm, kérdéseket szívesen válaszolok, vagy most, vagy amikor majd kollégám előadja majd az ő mondandóját, ahogy az elnökasszony gondolja. Köszönöm. Tudbas urat kérem, hogy a második landscape review témáját ismertesse velünk. Uh, Madam Chair, Honorable Members of the Committee, Ladies and Gentlemen. <clears throat> Elnök asszony, igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy az egyik átfogó jelentésről, állapot felmérésről tájékoztathatom önöket, amelyet a számbevőszék készített el. Köszönöm, hogy szakbizottságuk ennyire érdeklődik a számbevőszék jelentései, különösen az állapotfelmérések iránt. Nagy örömömre szolgál, hogy egy ilyen átfogó jelentést, állapotfelmérést készíthettem. 2014 egy speciális év volt. Felállt az új parlament, az új bizottság, és a 7 éves, több éves pénzügyi terv 2014-ben indult útjára, 2020-ig fut ez a pénzügyi keret. Két hónappal ezelőtt novemberben a számvevőszék a 2015-ös éves jelentését készítette el, mutatta be, ez nem különbözik jelentősen a korábbi jelentésektől, és A tagállamok és a parlament között véleménykülönbség mutatott, mutatkozott a 2015-ös költségvetésről, már pedig most jobban, mint valaha meg kell mutatnunk, hogy hasznosan használjuk fel a közösség költségvetését. Meg kell mutatnunk az állampolgároknak, hogy célirányosan is jól használjuk fel a pénzeket. Azért, hogy megfelelő eredményekre is jussunk. Az EU így tehát a szerződésben, illetve az intézmények a szerződésben fogalmazott kötelezettségüknek kell, hogy megfeleljenek. 16 új országot kellett integrálni az Európai Unióba az elmúlt 10 eh, eh, évben, valamint a pénzügyi és eh, állami költségvetési válságokkal is szembe kellett nézni. Nagyon nagy kihívást jelentett ez az EU számára. Rengeteg munkát kell még végeznünk a közös piac területén. Az EU költségvetése viszonylag kicsi, hiszen a nemzeti költségvetések GDP, nemzeti GDP-knek csupán 1%-a. Azaz, a teljes közkiadásoknak csupán 2%-ának felel meg. Az EU költségvetése <clears throat> nem hasonlítható össze a nemzeti költségvetésekkel, másként kerül feltöltésre és másként kerül felhasználásra. Ilyen módon egy eredményjelző táblát dolgoztunk ki a helyes költségvetési pénzek, fel, a költségvetési pénzek helyes felhasználásáról. A költségvetést fenyegető kockázatok nem szabad, hogy megjelenjenek a számlákon, harmadsorban, bölcsen és a átlátható pénzügyi költekedés elveinek megfelelően kell felhasználni a költségvetést, és fontos, hogy az EU kiadásai hozzáadott EU értékekkel járjanak. Hogyha ezeket a kockázatokat jól kezeljük, akkor jó célokat érünk el, másrészt ugyanakkor egy sor területen kockázatokat is felmutattunk, és el szeretném mondani, hogy a mi meglátásunk alapján mi nem működik jól. Egyrészt a szabályok alapjáni pénzköltés alap pénzköltést vizsgáljuk meg, és a számlavőszék negatív véleményt is megfogalmaz, hogyha ellentmondásokat lát. Um, például, hogyha a hiba százalék elfogadhatatlan. Sajnos az elmúlt években erre például ezt láttuk, és um, a 2013-as és 2014-es jelentésben is ezt mutattuk, illetve mutatjuk majd hamarosan ki azaz az állapotfelmérés áttekintést ad a költségvetés felhasználásáról az kérdéses időszakban, és a célirányos és a hasznos felhasználásról szól. Ez tehát a pénzeszközök felhasználásának megfelelő célkitűzése. Másodszorban fontos, hogy a költségvetési eszközeket úgy használjuk fel, hogy a value for money elve érvé, érvényesüljön. Hogyha nem érünk el kellő értéket a ráfordított pénzzel, akkor a pénzt nem jól használtuk fel. Hogyha például a finanszírozás célja nem világos, vagy pedig nincsen előzetes értékelés, vagy pedig a konkrét finanszírozási igényeket nem értékeltük, vagy pedig hogyha nem ö, elemezzük, hogy milyen hasznot hajtott a projekt, akkor nem jól járunk el. Harmadsorban öt kulcskérdést határoztunk meg, amelyre figyelni kell. Egyrészt arra a jogosultsági szabályok, másodszorban a közbeszerzési szabályok, harmadsorban a tagállami kapacitások vizsgálata, az EU pénzek kezelésére, negyedsorban az EU és a nemzeti költségvetések koordinációja, Ötöt sorban a tevékenységekre és a cash flow, a pénzáram igazgatásra való kihatása a nemzeti költségvetéseknek, sorban pedig az EU hozzáadott érték vizsgálata. Néhány példával szeretnék élni az első három kérdés kapcsán, melyet a számbevőszék jelentése kiemel. Gyakran bonyolultak az eljárások, nem átláthatóak a jogosultsági kritériumok. Ezek a további elvárások és feltételek bonyolítják a pénzhez jutás lehetőségét. A számvevőszék jelentése azt is megmutatta, hogy a közbeszerzési szabályok és eljárások sem mindig kellőképpen működnek, és bizony fennáll annak a veszélye is, hogy szándékosan átláthatatlanak ezek a szabályok azért, hogy, hogy úgy mondjuk mutyizni lehessen. De az is lehet, hogy csak ügyetlenségből nem fogalmazták meg jól a szabályokat. Harmadsorban a tagállamok és az EU költségvetés, illetve támogatások kezelése, nem hatékonyan működik. Itt is még van mit tenni. Felmerül tehát az átfogó jelentés alapján az a kérdés, hogy mit kell tenni. Azaz, hogyan tudunk ebből a helyzetből kilábalni. Mind a bizottság, mind a tagállamok felelősek azért, hogy az EU pénzeket jól és bölcsen költsük el, és a múltban mindkét fél sok intézkedést foganatosított, hogy a célnak megfeleljen, de ennek ellenére mint például az új 2014-20-as pénzügyi terv, illetve keret, tartalmaz egy sor intézkedést az EU költségvetés egyszerű felhasználására. Annak érdekében azonban, hogy mindenki hasznot húzzon ebből az egyszerűsítésből, létrejöjjön az EU hozzáadott érték, a performancia, benchmarkok működjenek, és megfelelő ellenőrzés működjön, illetve ötöt sorban pedig a pénzügyi terv középidős áttekintésére is szükség van. Erre az öt szempontra van szükség ahhoz, hogy jobban működjön a rendszer. Köszönöm elnök asszony figyelmét, örömmel válaszolom meg a kérdéseket. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass, deswegen habe ich Sie auch. Köszönöm szépen. Azért szólítottam kettejüket, mert a két jelentés, a két állapotfelmérés, a két landscape review együtt hallgatandó meg, és nagyon fontos szerepet játszanak a mi szakbizottságunk munkájában. Hiszen a feladatok bizottságból való kiszervezése vagy externalizációja óta a felügyelet kérdése külön nyomatékkal jelentkezik decentrális ügynökségek, végrehajtó ügynökségek vannak. És minthogyha nem ellenőriznék ezt kellőképpen. A shared management, a megosztott igazgatás újton újra ugyanazokat a problémákat vet fel, minél közelebbre vizsgáljuk, annál mélyebb bugyrait látjuk a problémának. Ráadásul az eurózónában, az euró országokban további problémák jelentkeznek, amelyekre befolyásunk sincsen. És bizony van, aki ezeknek a szabálytalanságoknak haszon élvezője. Előfordul az is, hogy olyan pénzeszközöket dolgoznak ki, amelyek alapján új PPP-ket, új szervezeteket állítanak fel. 2014 végén például 2000 olyan pénzügyi eszköz működött, amelyekből mind-mind több száz projektet finanszíroztak, szóval őszintén megmondva az őszintét, bevalva az igazat, megmondva az őszintét, tehát nem látom már én se át a finanszírozás rendszerét. pedig a mi dolgunk az, hogy valahogyan rendet teremtsünk, átláthatóságot teremtsünk a finanszírozás dzsungelében, és ezen átfogó vagy jelentések vagy állapotfelmérések ezt a célt használják. Most a számvevőszék első dokumentumait megkaptuk, amelyek felmutatják, hogy milyen irányba haladhatunk, milyen lépéseket tehetünk. Ez azonban csak akkor működhet, hogyha a dokumentumokkal azonosodunk és hogyha meg is valósítjuk őket. Persze felmerül bennem az a kérdés, hogy ki fogja mindezt ellenőrizni. Ki fogja megmondani, hogy az egyes instrumentumokban előirányzottaknak megfelelünk-e vagy nem. Márpedig ez a minimum, hogy azt követeljük meg, hogy a programokban megfogalmazott céloknak megfeleljünk. A második dokumentumot is nagyon érdekesnek tartoztam, tartottam, mert ez egy sor részkérdésről szól, melyet hasznosnak tartok. Például a költségvetési dokumentumban az szerepel az agrárpolitikáról mondva, hogy a kapban, a közös agrárpolitikában a kedvezményezetteknek csupa 6%-a 35 év alatti, egyharmada, egyharmada pedig 65 év fölötti. Hát itt pedig felmerül a fenntarthatóság kérdése. Azt hiszem, hogy egy ilyen harmadik landscape review vagy állapotfelmérés témája lehetne a közös agrárpolitika működése, hiszen a jelenlegi helyzet alapján, jelenlegi támogatással ezt értük el, hogy a támogatottak egyharmada 65 fölötti. Hát meddig működhet ez még, kérdezem, és tényleg elértük a céljainkat. az általam jegyzett jelentés egyébként konkrét számadatokkal látja majd el ezen meglátásokat. De még egyszer mondom, érdemes volna a egyensúlytalanságra is fényt világítani. A legegyensúlytalanabb rendszer a csekköztársasági, aztán szlovákiai, németországi, bulgár, magyarországi, bulgáriai és németországi. A mezőgazdasági támogatások rendszeréről van szó. Éppen ezért azt arra szeretném kérni önöket, hogy valóban olvassák el ezeket a jelentéseket, hiszen ritka betekintést adnak az Európai Unió pénzügyi rendszerének strukturális hiányosságaiba. Hogyha az első dokumentumot jól értettem, maga a struktúr, strukturális politikával vannak komoly problémák, és ezzel kapcsolatban még nem jutott eszünkbe jó megoldást. hiszen joggal mondtam, hogy a pénzt adó félnek kellene az ellenőrzéseket is <coughs> végrehajtani, de bizony ez gyakran most nem történik meg. Az ellenőrzéseket kiszervezték kvázi, és ebből nagyon sok probléma származik. Most pedig Ajala Szender kollégája szó. Sí, yo en primer lugar excusarme por, eh, porque estaba en, en... Köszönöm szépen. Először is elnézést kell kérnem, hiszen a biztonsági és védelmi albizottságban, albizottság ülésén kellett részt vennem, ahol az európai szintű biztonsági politikák finanszírozásáról volt szó, ezért nem hallhattam Cardiff úr prezentációját. Azonban egyetértek azzal, amelyet Gressle asszonytól hallottunk. Tehát nagyon is értékeljük az önök által tett erőfeszítést, illetve a rendszerről adott áttekintést is, már ami az ellenőrzést, az értékelést és az auditálást illeti az európai szinten elköltött pénzekről. Mindig mondjuk, hogy mindig azt hangoztatjuk, hogy minél hatékonyabbnak kell lennie a források elköltésének, azonban ugye egy közös igazgatás égisze alatt dolgozunk, ez azt jelenti, hogy a tagállamok az ellenőrzési rendszerben részt kell, hogy vegyenek. Eddig nem sikerült a tagállamokat kellő mértékben mozgósítani. A költségvetési konstelláció már, ami az Európai Unió saját forrásait illeti, úgy alakul, hogy a nemzeti hozzájárulások esetében bizonyos nemzeti érdekek érvényesülnek a költségvetés kialakításakor, tehát, amikor a tagállamok összeülnek és megpróbálják a költségvetést tető alá hozni, akkor bizony a források kérdésében óriási csaták folynak. Ez pedig nem igazán szolgálja az európai érdekeket, különösen a jelenlegi nehéz helyzetben. A számvevőszék részéről nagyon fontos kérdésekre világítottak rá, hogyha fogalmazhatok így, akkor maga az időtényező rendkívül fontos, már ami az európai költségvetést illeti, Bizony ez eltér a tagállami éves költségvetések rendszerétől, hiszen ők éves szinten alakítják ki a költségvetésüket. Ez a költségvetés 7 évre szól, a nemzeti költségvetések tehát rövid távúak, vagy rövidebb távúak, természetesen a jogalkotási időszak függvényében alakulnak. Itt nálunk 7 éves periódusok működnek, tehát hogyha megnézzük az idő tényezőjét, és ugye ez benne van abban a dokumentumban, amelyet bemutatott a számvevőszék, különösen a mezőgazdaság és a strukturális alapok esetében a 2013-as időszak ra vonatkoztatva azt látjuk, hogy az elszámoltathatóság terén pontosan ez volt az egyik probléma, ez a 7 éves időszak, hiszen ez feleslegesen bonyolítja a folyamatot. Aztán nagyon fontos, hogy a tagállamok is részt vegyenek ebben a folyamatban. Itt van egy-két gondolat, amelyet szeretnék megosztani önökkel. Először is. a tagállamok el tudják-e költeni a, ezeket a forrásokat az európai feltételeknek megfelelően. Ez egy nagyon fontos kérdés, amikor a regionális fejlesztéssel foglalkoztunk, akkor emlékszem, hogy a Egyesült Királyság nem felelt meg a, ennek a követelménynek, és ennek eredményeképpen jó pár probléma felmerült. Soha nem volt meg annak a garanciája, hogy ezen szabály értelmében alakítják ki a költségvetést az addicionalitás elvének figyelembevételével. Ez tehát ez egy nagyon nagy problémát jelent, A tagállamok nehézségekbe ütköznek, tehát az európai források lehívásakor, hogyha erre kitérne, kicsit részletesebben elmagyarázná, hogy ö, hogyan kezelik ezeket a nehézségeket. Ezen nehézségeknek különböző okai lehetnek a régi, illetve az új tagállamok esetében a kifizetéseiket a tagállamoknak át kell struktúrálniuk. Hogyan lehetne ezt a bonyolult helyzetet javítani? Ez a kérdésem lényege. A második kérdés. Figyelembe véve az idő tényezőjét, ahogy az előbb említettem, tehát azt, hogy a tagállamok éves költségvetési rendszerben dolgoznak, mi pedig egy 7 éves periódusban, van-e arra vonatkozó nyomás, hogy az európai forrásokat egy bizonyos időszakon belül költsék el a tagállamok, hiszen ez a pénzforrások kezelését tovább nehezíti. Tehát, hogyha erre a két elemre kitérne a válaszában, kérdés tehát az, hogy milyen nyomás nehezedik a tagállamokra a, pénz, a számukra folyósított pénzek elköltését, illetve, illetve néha egyszerűen nem tudják ezeket a forrásokat kezelni, nem tudják elkölteni azokat. Azt hiszem, hogy itt is ajánlást kell tenni arra, hogy hogyan lehetne a helyzetet javítani. Az egyik általános ajánlás az az, hogy a tagállamoknak a saját rendszereiket javítani kell, de azt hiszem, hogy a probléma méregfogabban rejlik, hogy itt az idő tényező miatt másképp alakul a költségvetés, tehát mi 7 éves időszakban dolgozunk, ők meg éves rendszerben. Kérdés lényege tehát a rossz elköltési mechanizmust hogyan lehetne javítani, mire számíthatunk a jövőben. Számíthatunk erre, hogy a költségvetés szerencsésebb konfigurációban valósul meg, tehát elkerülhető az, hogy a tagállamok a forrásokon veszekedjenek, és inkább az európai költségvetés hatékonyságát kellene növelni. Ez megvalósítható. Most egy pillanatra az emberi oldalunkat, emberi lényel kapcsolatos oldalunkat esetleg függesztük fel egy pillanatra, és inkább virtuálisan gondolkozzunk. Így talán az európai források jobb kezelésének formáját is megtalálhatjuk. Köszönöm. Derek One kollégája szó. Köszönöm szépen, állnak hogy üdvözlöm a két előadást, és senki sem vitathatja, hogy a két fő téma az a teljesítménymenedzsment és az érték, az a két cél, amelyet már régóta hangsúlyozunk, többé jobban kéne koncentrálni talán a mi munkánkban is, meg az ECA munkájában is erre. Két gondolat. Mindkettő kapcsolódó egymáshoz. Egyrészt egyszerűsítenünk kellene a dolgokat, ezzel nem csak azt értem, hogy a szabályokat, ezt a múlt, erre a múltban is törekedtünk, ám a, a struktúráinkat is átláthatóbbá kéne tenni. Az elnök asszony is erről beszélt. Annyira bonyolult a tagállamok sokfélesége, a régiók sokfélesége, az köztes testületek, ügynökségek, civil szeretek sokféle egészségét koordinálni, és, és a pénzek megfelelő elkötését felügyelni. Ez kapcsolódik a második gondolatomhoz, mely a hetedik oldalon levőkhöz köthető, a szakszetekben való fülről lefelé való igazgatás tekintetében mondottakhoz. Spanyolországban például, mikor néhány éve ott jártunk, lát, 144 köztes szervezet hajtotta végre a kohéziós politikát. Érthető persze Spanyolország állami igazgatásának tagolt volt, amiatt van ez így. Érthető ez, de mégis nagyon nehéz így ellenőrizni a dolgokat. Tehát ezért üdvözöljük olyannyira ezt a jelentést. Egyelőre azonban nincs még válasz. Belátható, mennyire bonyolult szerkezetekkel kell dolgoznunk. Tudom, hogy a tagállamok tovább bonyolítják ezeket. Kérdés, hogyan változtatunk ezen, hogyan tudjuk egyszerűbbé tenni a struktúrákat, hogyan tudjuk a folyamatokat egyszerűbbé tenni annak érdekében, hogy a menedzsment ellenőrzési rendszerek javuljanak. Ez részben a számből feladat is, amikor velük tárgyalunk, akkor ehhez fantasztikus segítség az ilyen landscape reports, review-szerű jelentés. Ám sokszor válaszokra, megoldásokra is szükség van, nem csak a kérdés feltérésre, ahhoz, hogy javítsunk a dolgokon. Köszönöm, nekem is van egy kérdés Dudpos úrnak. A költségvetésről szóló táj elemzés. Vicc nélkül mondom, ez az első olyan dokumentum, amelyben a tisztviselők jogállásáról szóló szabályról olvashatunk. Tehát talán tréfának hangzik, de az első tíz éve, amely a Staff regulations foglalkozik. Hát itt is vannak gondok, és helyén való volna ezek némelyikéről szót ejtenünk. Ez, ezért tartom meghökkentőnek, hogy végre egyedig nem foglalkoztunk vele, és most viszont igen, és hogy végrehajtási problémák, hézagok vannak ebben is, Például az a rendelkezés, hogy a, a teljesítményhiányjal nem csinálunk semmit. Tehát, hogyha valaki gyengén teljesít az EU intézményekben, akkor nem történik semmi voltak éppen. Szinte erre bátorítjuk az embereket. Parancsoljon! Örömmel hallom, hogy Bacs úr elég bátor volt szemben velem. A nagy kérdés a Von úr részéről az volt, hogyan változtatunk a dolgokon. Nos, ami a számon kérhető struktúrákat illeti, ez a rendszer éveken át alakult így, úgy nem lehet egy pillanatról megvá másikra megváltoztatni. Hát vannak lehetőségek. Olyankor, amikor a szerződéseket felülvizsgáljuk, vagy a pénzügyi szabályozás felülvizsgálatra megtörténik, ilyenkor lehetne. A konkrét gondolat itt az, hogy a szakpolitika készítői meg kéne ragadják ezeket a lehetőségeket, amikor adódnak. Mi ehhez konkrét javaslatokkal szolgálhatunk, például az LKB, az EBB, az Európai ilyen olyan ügynökség esetében. Mindegyikük külön-külön számonkérhetőségi rendszerrel bír, audit és egyéb rendszerekben a struktúráikra alapítva de az LKB sok esetben önkéntes alapon vizsgálódik. Bír ez a bank egy, egy sajátságos rendszerrel, amely a monetáris politika testületeként került ö, kialakításra, ám más feladatai nem monetáris politikával foglalkoznak, erre hogyan válaszoljunk. Tehát könnyű listát készíteni arról, hogy mik a gondok. Ezt megcsináltuk, Tehát vannak olyan elemek, amelyek az IFS, az ISM, amelyek Európai Uniós struktúrák, de nem az intézményi struktúrák szoros körben működnek. Itt a szerződések módosításhoz van a szükség ahhoz, hogy ezeken változtassunk. Itt is meg kell ragadjuk a lehetőségeket, amikor adódnak, és adódnak ilyenek, olykor éljünk velük. Tehát fontos, hogy legyen a fejünkben egy napi rend, már előtte, mielőtt adódik egy lehetőség, tudjuk ilyenkor mit csinálunk. A másik dolog a változás tekintetében, ugye a költségvetésben sokat foglalkozunk, ezek a költségvetési ellenőrzési szerv, és az európai költségvetés mi is, önök is ezzel kell foglalkozzunk, és be kell lássuk, hogy Európa hatása nem főképpen itt viszonylag kicsi költségvetéséből adódik, hanem a jogalkotási és koordinációs hatáskörének hatalmas erejéből. Úgyhogy a számon kérhetőségi struktúrákat úgy kell módosítsuk, hogy ezt tükrözze azt a tényt, hogy Európa nem költségvetési eszközökkel éri a legfőbb hatását, mégis a számviteli rendszereink főképpen erre az előfeltételezésre alapulnak. Ezen is el kéne gondolkoznunk. A harmadik eleme pedig a változásnak az lehet, hogy az EU versus tagállamok versus régiók vagy önkormányzatok három osztata. Itt is Vonor azt mondja, hogy egyszerűsíteni kéne, ám egy, egy, egy, egy önmagában is természetéből adódóan rendkívül bonyolult rendszer, a regionalizmus, a szubszidatás elve az Európai Unió előnye, tehát fenn kell tartanunk, ám ki kell alakítsuk, hogyan tudunk jobban dolgozni ezzel a komplexitással. Könnyű feltenni is a kérdést, nehéz megtalálni a választ. Saját tapasztalatom és kollégáim tapasztalata arra mutatnak, hogy a válság után ez egy még fontosabb kérdésé vált. Mert a segítségnyújtás folyamatában, amikor a nehézségből jutott tagállamokon segítettünk, az EU kiterjesztette hatáskörét a közvetlen szakpolitikai beavatkozásig a tagállamokban, tehát közvetlenül szerepet vállalva a tagállamok szakpolitikainak kialakításában újra kell gondoljuk, hogy a számon kérhetőséget hogyan lehet hozzáigazítani ezekhez a változásokhoz, hol végzik, hol történnek a döntések, hol érződik ezek hatása. Ez megint csak egy kis leltár arról, miről kéne gondolkoznunk, mit lehetne tennünk. Ami a kap bot illető landscape review-t illeti, igyekeztünk átfogó véleményt alkotni két vagy három évvel ezelőtt, és felmerül a kérdés, hogy további véleményt kell -e készítsünk a kapról. Nagyon sok rendkívül jelentést, külön jelentést készítünk agrárpolitikai témákból, ezek szintézise fontos lehet. Ajla Szender asszony kommentálja Ludbos urat, illetve aki elég bátran beszélt az imént, talán majd bátran választol erre a kérdésre is. Ja, ez a kartoffel weitergereicht. Parancsoljon, önök kapta a forró krumplit. Önnél van. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném mondani, én nagy örömmel hallom, hogy többen elismerően adóztak a számbevészék munkájáról, de azt gondolom, hogy nem engem illet az elismerés, hanem magát a számvevőszéket, illetve az egész audit csapatot. Cardiff kollega és én is a állapotfelmérésünkben, vagy landscape reviewunkban tulajdonképpen semmi újat nem teszünk. Voltak éppen az évek alatt elkészített számvevőszéki jelentéseket tekintettük át, és ezeket próbáltuk új rendszerbe foglalni. Széles körű témákra kiterjedve, horizontális megközelítést alkalmazva, tehát a kap vagy a strukturális alapok felhasználását is megfigyeltük, vagy a közbeszerzési eljárás eljárásokat. A nagy gondolatok, a bátor kijelentéseket már megtette a számvevőszék több jelentésében, de így állapotfelmérési formába öntve talán nagyobb figyelmet kelthet. hogyha az új parlament és az új parlament munkába áll majd, mondtuk régen, akkor jó kiinduló pontot ad majd az állapotfelmérés, a landscape review arról, hogy a pénzeszközöket hogyan használjuk fel, mi működik jól, és mi kell változtatni. Mindezt elmondva, természetesen nagyon figyeltünk az önök észrevételeire, Gressle asszony meglátásaira, arról is például, hogy a kap fenntarthatóságáról érdemes volna egy landscape review-t vagy állapotfelmérést elkészíteni. Fontos ötlet, ez megfontoljuk. Természetesen jó hírvívőként viszem majd ezt a kérést, ezt az üzenetet vissza munkatársaimnak a számbevőszékben. Az abszorpciós szabályokra kérdeztek rám. Hogyan lehetne ezeket megváltoztatni? Nos, a számvevőszék több jelentést készített erről a, jel- erről a jelenségről. Én úgy gondolom, hogy valóban nagyon fontos e terület megváltoztatása. Hiszen, hogyha nemzeti borítékok rendszere, rendszerét nem vizsgáljuk meg, és nem alakítjuk át a borítékok kezelésének rendszerét, akkor bizony a tagállamoknak mindig az, arra fogjuk ösztönözni a tagállamokat, hogy azt vizsgálják, hogyan tudják minél jobban elkölteni a pénzt, és ne azt, hogy hogyan tudják az eredményeket, a célokat elérni. Ezen felül azt is látni kell, hogy hol rejlenek a legnagyobb veszélyek. Az EU pénzeszközeinek felhasználására lesekedő négy legnagyobb veszélyt definiáltuk. Meghatároztuk, hogy ez a négy legnagyobb veszély, ezekre kell figyelni majd a jövőben is. A szabályosság és a szabálytalanság a pénzek elköltésében egy hosszú távú, régen fennálló probléma. Nem látom, hogy a közeli jövőben hogyan lehetne nagyon gyorsan megváltoztatni ezt a helyzetet. Ám számomra a legsürgetőbb a maradék két szabály. Egyrészt a átlátható, korrekt pénzügyi menedzsment működése, érvényesítése. Ez persze azzal is összefügg, hogy hogyan költjük el a pénzt. Hiszen ha a tagállamok arra koncentrálnak, hogy minél gyorsabban lehívják a pénzeket és elköltsék, akkor bizony arra nem koncentrálnak, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban, a leggazdaságosabban felhasználni a pénzeket. És van itt még egy szempont, amely sajnos tényleg hátul kullog, ez pedig az, hogy igazi eredményeket is elérünk-e az EU költségvetéséből felhasznált pénzeszközökkel. Azaz, a híres hírhet added value-t, hozzáadott értéket elérjük-e vagy nem, és bizony sokszor arra világít rá a számbevőszék vizsgálata, hogy ezt a hozzáadott értéket nem érjük el. De persze mindenki, aki pénzek felhasználásában részt vesz, mindenkire feladatot ró ez. Az állapotfelmérés, és itt fejezem be mondandómat, az állapotfelmérésben tehát még nem sikerült végleges megoldást találnunk, de keressük a megoldást arra, hogy felbecsüljük, hogy melyek a legfontosabb kockázatok, melyeknek az EU költségvetése ki van téve. Lehetőség szerint kvantifikálható módon akarunk-e kockázatról beszélni. Egy másik terület, amelynek vizsgálatán gondolkozunk, az, hogy a szereplőktől, <clears throat> a parlamenttől, a bizottságtól, a tanácstól és a nemzeti szinten lévő szereplőktől is visszajelzéseket kérjünk arra vonatkozólag, hogy mely kockázatoknak van kitéve az EU költségvetése. Hogyha sikerülne itt egy közös nevezőt találnunk, akkor arról is elkezdhetnénk a közös gondolkodást, hogy mit lehet tenni, milyen intézkedéseket hozhatnak az egyes szintek annak érdekében, hogy a kockázatokat kezeljék. Mit tehet a parlament, mit, tehet a, mit tehetnek a nemzeti kormányok, a nemzeti hatóságok, a bizottság. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm az érdekes felvetéseiket is. Egyáltalán nem beszélt hosszan, de kérem, hát alig van lehetőségünk arra, hogy meggondoljuk mi is, hogy hogyan kell a munkánkat változtatni. Nagyon örvendünk annak, hogy eh, egy ilyen állapotfelmérést készítettek. Bizony, annak fényében, hogy a számbevőszék is reformokat hajt létre, lehet, hogy nekünk is reformokra lesz szükség. Ajala Szender kollega. Igen, nagyon gyorsan, hiszen um, hamarosan a saját jelentésemet kell bemutatnom a másik szakbizottságban, elnézést kérek, mennem kell. De annyit el akartam mondani, hogy köszönöm. Így, köszönöm, köszönöm szépen. Fontos betekintést, kitekintést, áttekintést adtak a jövőről, és arról beszéltek, hogy a kockázatokat hogyan kezelhetjük, és hogyan tudjuk becsatornázni a feedbackeket, a visszajelzéseket. Gyakran csak az történik, hogy 7 évente egyszer foglalkozunk a költségvetés általános rendszerével, és a végrehajtással nem foglalkozunk. Egyetértek a szemvevőszékkel. Hogyha visszatekintünk a munkában, a múltban, jelzem egyébként, hogy parlamenti képviselőségem előtt a marginalizáció, a társadalmi peremre szorítás jelensége ellen küzdöttem a civil szervezetekben, és éppen a civil szervezetek hangját nem halljuk gyakran. Arra tette kísérletet, hogy az egyes alapokat egy nemzeti hatóság alá szervezzék. Ám a civil szervezetek a múltban még a bizottsággal fel tudtak venni közvetlenül a kapcsolatot, most azonban a nemzeti hatósággal kell, hogy felvegyék a kapcsolatot, megnehezedett tehát a kapcsolatteremtés. Arra volna pedig szükség, hogy a bizottsággal közvetlenül vehessék fel a kapcsolatot a kedvezményezettek, hiszen gyakran a nemzeti igazgata szintjén akad meg a munka. És fontos volna egy visszacsatolási csatornát megnyitni, kedvezményezettek és a bizottság között. Például különbözik persze a pénzek elosztásának rendszerre tagállamonként, de Ausztriában például ezt pontosan tudom, hogy egy ilyen központi igazgatási szerv csatornázza tovább a pénzeszközöket. Arra is szükség van persze, hogy egyszerűsítsük az igazgatást ezzel. Teljesen egyetértek, de meg kell akadályoznunk, hogy ne áramolhasson az információ kedvezményezettek, illetve az Európai Bizottság között. Meg kell akadályozni, hogy így túlhatalmas, bürokratikus, vízfejű, adminisztratív intézmény jöjjön létre. Persze, lehet, hogyha csak egy ügynökség van, akkor egyszerűbb a dolog, de gyakran ilyenkor kommunikációs problémák jelentkeznek. Előfordulhat például, hogy a, ez az központi hatóság mondjuk a nagy cégekkel, a nagy kedvezményezettekkel, vagy a nagy civil szervezetekkel tárgyal, de a kicsikkel nem. Ez pedig felveti az ellenőrzés és az egyszerűsítés kérdését. Még egyszer mondom, az egyszerűsítésre szükség van, ehhez kétség nem férhet, de meg kell akadályozni, hogy ne csak a nagyok kerüljenek a figyelem homlok terében. Nos, a 90-es években próbáltak kiépíteni ezt a kommunikációt, de végezetül aztán országonként csak egy ilyen kapcsolattartó jött létre. Mondom, sajnos mennem kell, elnézést kérek, de hát felszólaltam. Elmondtam, amit mondani akarok. Celler kollégám. Köszönöm Bos úrnak és a számbőszik szakértőknek, hogy egy átfogó képet nyújtottak számunkra rámutatva, hol vannak a kockázatai az európai költségvetésnek. Tegnap beszéltem az egyik nagy nemzeti kötöttségű támogatási bank elnökével, fejlesztési bank elnökkel, és azt mondta, ő azt tanácsolja az ügyfeleinek, hogy ne vegyenek európai pénzeket igénybe. Minden nagyon bonyolult, körülményes, nehezen megy a dolog, körülményes. Jelenleg nincs, amikor nincs finanszírozási probléma a banknál, akkor alacsonyabb kamatokkal a bank hitel szerinte egyszerűbb és jobb feltételeket kínál, mint az európai költségvetésből felvenni támogatást. Ugyanakkor most vagyunk ugye a, a támogatás időszak közepette, és több mint egy éve elindult már a támogatás, ám nem indultak az operatív programok, a partneri megállapodások, egy csomó, csomó minden nem készült még el a tagállamok és a régiók. Nem régiben döntöttek csak, és mire elindulnak a projektek, már megint az időközi áttekintés ideje jön el majd, és nem túl sok pénz mozdult meg mindeközben. Tehát ez önmagában is kockázatot hordoz, amit a legutóbbi időszakban is megélhettünk, hogy a végén aztán hirtelen el kell szórni a pénzt, független attól, hogy a korábbi szigorú feltételek vajon betartásra kerülnek el. Ugye a végén már csak az a cél, hogy a rendelkezésre, a költségvetésben rendelkezésre pénzt gyorsan költsék el, mert el kell költeni. Ez a kettős gyakorlat, ez a, ez a szendvics ismét szorongat bennünket, úgy tűnik majd, ezért kell lényegi dolgokról elgondolkoznunk, hogy ebben az évben vagy jövő év elején az időközi áttekintést fel kéne használni, hogy feltegyük a kérdést, vajon az egész rendszer, amit így kilakítottunk, egyáltalán képes-e a jövő dolgait megoldani, nem kéne ezt alapvetően megváltoztatni. Köszönöm. Mindig itt forgulódunk a körül a kérdés, amit az ECA éves jelentésében olvastunk, hogy a bizottság számára a legfontosabb, hogy elköltsék a pénzt, és nem teszik fel a kérdést, mit érnek el ezzel volt a kép. E kerül fordulunk. Ki kezdi? Melyik őjük parancsoljanak? um, the court makes... A számbevőszék nagyon sok ajánlást tesz az eredményesség előtérbe helyezését ajánlva a kiadás puszta tényével szemben. A bizottság válaszaiban általában, általában a jelentés után válaszol, talán el, föl kéne tegyük magunknak ezeket a kérdéseket. És a landscape review idején lehetne talán ezt megtenni, ez jó alkalom. Ha meg elkészítjük a jelentéseket, önök meg az ajánlásokat, és aztán a mentesítési döntésekben a bizottság igazi, őszintén igyekszik ezekre reflektálni, akkor miért nem jó a rendszer, sokkal jobb, mint amilyen? Ez egy alapvető kérdés. Talán hátra kéne lépni egy pillanatra, és végig kéne gondolni, milyen ösztönzők működnek abban a rendszerben, amit létrehoztunk. Valóban ösztönözzük az embereket arra, hogy eredményesen hazdálják a pénzt, vagy csak arra ösztönözzük őket, hogy maximalizálják a kapott pénzt vajon vannak-e elégséges ösztönzők a rendszerben az együttműködési koordinációra, a kollaborációra, vagy inkább az egyéni, tagállami, regionális széttartó válaszokra ösztönözzük a feleket, és nem arra, hogy koordinálják ezeket. Vajon az EU programok célkitűzései valóban azok-e, amik a dokumentumokban állnak, vagy azok, akik irányítanak, azok a politikusok, akik felügyelik az egészet, és a kedvezményezettek lehet, hogy más és más célokra gondolnak, mint azok, akik megírták a szabályokat? Végül is feketik a kérdés, annak mit akarunk az EU támogatásoktól. A mezőgazdaság területén például a, a maxi, a maxi, az a cél, hogy a különféle gazdálkodók transferjeit maximalizáljuk, vagy az, amit a amit beleírtunk a dokumentumba. Mert ha nem vagyunk őszinték abban, hogy mit akarunk, akkor nem is kapjuk meg nyilván azt, amit nem is akarunk. Úgyhogy magas szintű választ kéne adni erre a konkrét kérdésre, és a Landscape Review célja éppen az, hogy a magas szintre tárják fel, magas szinten tárják fel ezeket a problémákat, amelyek a rendszerből adódnak, és alapvetően tehát azt kell megkérdezni, hogy olyan őszintén fogalmaztuk meg, meg, meg a fő célokat. Egyre izgalmasabb ez a reggel. Dudbas úr, hozzá, kíván hozzáfűzni valamit? Hát ugye mindannyian komolyan gondoljuk a mondandónkat, parancsoljam, Köszönöm. Kiegészítve eh, az előbb mondottakat. Az egyik ugye eltette Szeller úr, hogy egy fejlesztési bank igazgatójával tárgyalt, és éppen arról a gondról beszélt, amelyet igyekszünk megközelíteni többféle irányból. Lehet, hogy vannak olyan projektek, amiben az EU-nak nem is kéne részt vennie, ha ezt el lehet intézni mondjuk tartományi szinten, akkor eh, ám legyen. Tehát nem örömmel hallják, a kritikus véleményt az Európai Beruházási Bank vagy Beruházási Alap szakértői részéről, hogy vannak olyan projektek, ahol mindenki belátja, hogy csak mi tudjuk megcsinálni a projektet, mert mi bírunk a szakértelemmel, mi bírunk megfelelő átlátással a tagállamokon átnyúló projektek összehangolásában, és senki más nem tud lépni csak az EU intézmények, és itt adódik az EU hozzáadott értéke. Ám ha más a helyzet, ha olyan a projekt, amit bárki más végre tud hajtani, és erre ezt hívjuk holtsúlynak a jelentéseinkben, akkor nem mi csináljuk, hanem mert EU pénzekkel csináljuk, csinálja más. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a landscape review vagy az állapotfelmérés kérdésére még egyszer vissza kell térni a feladatok externalizációja kapcsán. Ezzel a jelenséggel folyamatosan foglalkozunk, és a két dokumentum ezért biztos elkísér bennünket a munkánk során. Az Európai Bizottságtól nem kértük a véleményt, egyebiránt nincsenek is itt, nem is kérhetnénk a véleményüket, de nem is csodálom ezt, hiszen ez az új eszköz, ez az új instrumentum nem jelent újdonságot semmilyen módon sem. Voltak éppen ez csak a meglévő jelentéseket, amelyek különböző dokumentumokban öltöttek testet, foglalja össze, és szó szerint, ahogy a neve is mondja, állapot felmérésre használja. Úgy gondolom, hogy a mai délelőtti munka alapján Dei főigazgatóhoz, vagy akár Georgieva biztosasszonyhoz intézendő kérdéseink megfogalmazódhattak hiszen az externalizációból eredő kérdések hosszabb ideje foglalkoztatnak, hiszen ez az ellenőrizhetőség kérdését is felveti. Köszönöm a számbevőszék képviselőinek, hogy eljöttek, megválaszolták a kérdéseinket, ezzel a délelőtti napi rendet lezártuk most a koordinátorok ülésére kerül sor, nem is most, hanem 11 óra 30-kor, de felmerül a kérdés, hogy nem tudjuk-e már most megtartani ezt, vagy 11.30-ig várni kell. Nem, igen, igen, nem. Tehát 11 nem, nem, hát akkor 11.30-kor találkozunk a koordinátorok ülésén, és kérem, hogy a koordinátorok pontosan érkezenek meg, ez igazán megkönnyíteni munkánkat. Addig lezárom az ülést.